Za chwilę przechodzimy do wyjaśnień do głosowania. Folytassuk a szavazatmagyarázatokkal, kedves kollégák. Szeretném mindazokat, akik nem vesznek részt a szavazatmagyarázatban, hagyják el csendben az üléstermet, jó hazautat, hazautazást vagy jó étvágyat kívánok mindenkinek.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 ahogy azt említettem, kedves kollégák, a szavazat magyarázatokkal folytatjuk. Elsőként a azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízum kötelezettség alá esnek, illetve e kötelezettség alól mentesülnek, más néven a Diaz de Meira Garcia Consuegra jelentés magyar, szavazat magyarázatai következnek. Monika Makovej kap elsőként egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen. Az a mechanizmus, amely előrányozza a harmadik országok vízumentes beutazását olyan országokban, amelyek korábban vízumkötelezettséggel bírtak az Európai Unióba, sokkal rugalmasabban